Következő napi rendi pont egy emberjogi kérdésben az Európai Bizottság nyilatkozata Estiáni és Pánemi ügyével kapcsolatban. Megadom a szót a bizottságnak, tessék, öné a szó. Madame la Présidente, distingue membre de, de Parlement. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, a bizottság alelnöke, Catherine Ashton nem tud ma este itt jelen lenni, de felkért, hogy a következő nyilatkozatot tegyem az Európai Bizottság nevében. Az iráni emberjogi helyzet roppant aggasztóvá vált az elmúlt hónapokban. Catherine Ashton alelnök asszony és szolgálta jó néhány emberjog sértésről szerzett tudomást. Roppant fontos ezért, hogy ezeket az embertelen eh, gyakorlatokat eh, nyilvánosságra hozzuk, amelyek sajnálatos módon eh, mai napig jellemzőek Iránban. A szólás szabadság, a tisztességes bírósági eljárás, illetve a vallási etnikai kisebbségek ellen diszkrimináció és a nők ellen diszkrimináció megszüntetését kértük 2009-es nyilatkozatunkban, ez nem történt meg. Az Európai Unió jó néhány más országgal és szervezettel együtt kérjük ismételten és nyomatékosan Iránt arra, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a polgár, az állampolgárok jogait tisztában, tiszteletben tartsák, politikai és emberi jogok megsértésének pedig vessenek véget. Catherine Ashton nevében elmondhatom, hogy a szakinek Mohamed Estiani eh, esetet eh, a szakértőnk vizsgálják, és Catherine Ashton eh, felszólította az iráni vezetőket arra, hogy vizsgálják újra ezt az esetet, illetve mások eh, mások esetét, akiket halára ítéltek hozzá nemzetközi jognak ellenhondó módon. Sajnálatos módon az ítélet továbbra is jogerősnek az ítéletet továbbra is jogerősnek tekintik. Barbár eljárás ez, ezért a lehető leg határozottabban felemeljük hangunkat ez ellen, a vonatkozó jogszabály visszavonását követeljük. Az iráni hatóságokat pedig eh, arra szólítjuk fel, hogy eh, Barami asszonyt, aki eh, iráni holland kettős állampolgár, ha bocsássák szabadon, illetve mindenképpen tisztességes bírósági eljárás eh, keretében eh, döntsenek eh, sorsáról. Jogi és konzuli segítséget követeljük, hogy kaphasson, ezért az Európai Unió teheráni diplomáciai képviselete mm, nap mint nap megpróbálja befolyását latba vetni Zara Bahrami érdekében az iráni emberjogsértések ellen felemeljük a szavunkat minden lehetséges fórumon. Erről biztosítatom önöket. Köszönöm szépen, most pedig a frakciók nevében kerül sor a hozzászólásokra. Először is Angelili asszony a néppárt nevében két percre kap szót, tessék. Köszönöm szépen, Állok asszony a kínzás, a megkövezés és az embertelen bánásmód, a barbár büntetések és a brutális eljárások, brutális e, emberjogi jogsértésekre kerül itt sor, és e, szinte nincsenek is szavak e, arra, hogy leírjuk ezeket a barbár tetteket. Hogyha az ember elolvassa azt a levelet, amelyet ez az asszony írt a börtönben, akkor erre sem találunk szavakat. Leírja, hogy hogyan alhatok el, hogyan, képzel, hogyan készülhetek fel arra, hogy egyszer majd megköveznek, hogy fogok, hogy milyen lesz ez, milyen érzés lesz ez. Ezeket az embereket nem lehet magár, magukra hagyni. Az emberi jogokat be kell követelni mindenhol, Iránban is. Meg kell próbálni mi, megtenni mindent annak érdekében, hogy ezen gyors kivégzéseket megszüntessék, hogy erre ne kerüljön sor. A diplomá, diplomáciai kapcsolatokat latba kell vetni, válságra került sor. Nem lehetünk bűntársak, nem lehetünk cinkosok. Minden nőnek, minden férfinak a nyilvánossághoz kell fordulni, és az iráni nyilvánosságnak erőt kell adni arra, hogy, hogy tüntessenek, hogy, hogy kitartsanak az álláspontjuk mellett, hiszen ez a rezsim, ez az elnyomásra, illetve a félelemkeltésre alap, alapul. Ez a rezsim, ezt el kell mondanunk innen, és ez nem nem maradhat uralmon, és szabadon kell bocsájtani Szakiné asszonyt. Köszönöm, mondja az elnök most a szocialisták és demokraták nevében ez de Udgizzá képviselő kap szót, másfél percre tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. a homoszexualitás, a házasságtörés, eh, illetve a tüntetésen való részvétel. Ezek olyan büntettek, amelyek Iránban nagyon szörnyű büntetéshez vezethetnek. Olyan esetekről van szó, amelyeket Európában a bíróság valószínűleg nem is tárgyalt volna. E, Iránban is be kell tartani az emberi jogokat. Nálunk ezek a tettek nem elítélendő tettek, főleg nem halálbüntetéssel. Ráadásul az egyik személy, akit az ítélet ért, aki ellen ezt az ítéletet kimondták, még ráadásul kiskorú. Az egyéni szabadságjogok gyakorlása mindenképpen legitim. Bassiani asszonynak és Barami asszonynak az ügyét mindenképpen újra kell tárgyalni, nem, meg kell akadályozni az ő kivég, kivégzésüket, a halálbüntetés, a megkövezés elfogadhatatlan. Ezt az ENSZ is kijelentette. Az ENSZ is szeretne vizsgálatot folytatni Iránban az emberi jogok kérdésében az utazási tilalmat meg kell erősíteni, illetve a, az e, bizonyos bankszámlákat be kell fagyasztani, iráni bankszámlákat be kell fagyasztani, és ki kell kényszeríteni az emberi jogok te- teljesítését és betartását. Azt követeljük, hogy a tanács egyéb intézkedéseket fogalmazzon meg. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig az Álde nevében Sáke asszony kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! az emberi jogok kérdése Iránban foglalkoztat bennünket, nem csak azért, mert hiszünk a halálbüntetés eltörlésében, és hiszünk az emberi jogok egyetemességében, emellett nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy emberek vagyunk, és nem számok. 2009-ben 388 embert végeztek ki ez elfogadhatatlan, és az elmúlt hetekben az e, iráni emberi jogi helyzetről nagyon nagy vita robbant ki, amikor is egy holland-iráni állampolgárt ítéltek halára. A holland diplomaták nem tudtak beszélni ezzel az asszonyjal, mert az iráni hatóságok nem ismerik el a kettős állampolgárságot, illetve a holland állampolgárságát ennek az asszonynak. Ez a kérdés minden tagállamot kell, hogy érdekelje, minden tagállamot kell, hogy foglalkoztasson, és az emberi jogok egyetemességét mutatja. Ma nőkről, emberekről, személyekről, egyénekről beszélünk, akiknek az élete gyakorlatilag még akkor is, hogyha elvileg ma már, ma még életben vannak, akár vége, hamarosan véget is érhet. Asztiáni asszony és Bárami asszony nem, nincsenek egyedül. Nagyon sok Ilyen eset van, és az ország önelszigetelését vagy elszigetelődését nem fogja megszüntetni az, hogy az embereket elnyomják, hogy, hogy üldözik őket. Az igazságszolgáltatás és a biztonság ugyanannak az éremnek a két oldala. Nem lehet megengedni azt, hogy gyermekeket folyamatosan bántalmazzanak, nőket erőszakoljanak meg és kövezzenek halára. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a legérzékenyebb és a legalapvetőbb pontban kell iránt előrelépésre buzdítani, ez pedig az emberi jogok kérdése. Köszönöm szépen, most pedig a zöldek nevében Lochpiller asszony következik három perc. Tisztelt elnök asszony! A kivégzések, a hölgyek kivégzése hátteréről már többen beszéltek, ezért inkább én arról beszélnék, hogy Iránban van ma már egy mozgalom, amely a megkövezés kivégzési módszere ellen szerveződik. Az iráni igazságszolgáltatás feje, Ayatollah Saramuni 2006-ban és 2008-ban nyilatkozott a témában. Az egyes bírák rabízza hogy hogyan ítélkeznek. Tavaly júniusában a megkövezésről szóló cikket a következő büntető törvénykönyv reformjáig felfüggesztették egy bölcsek tanácsa most dolgozik a törvény újraírásán, és azon, hogy azt alkotmány szerűvé tegye. Nem tudom bizonyossággal mondani, de úgy tűnik, hogy ugye az alkotmányban nincsen utalás a megkövezésre, ebből következően talán meg lehetne szüntetni ezt a gyakorlatot. Az EU-nak éppen ezért meg kell tennie mindent, hogy Iránban olyan törvények szülessenek, amelyek megtiltják a megkövezést, és az iráni parlament felelősségére is érdemes hivatkoznunk. Szakinak Mohamedi Astiani sorsa azt mutatja, hogy nincsen egyelőre még garancia arra, hogy a megkövezés megszűnik, mint intézmény, Márpedig ugye ráadásul az ok, amiért valakit megköveznek, az is nagyon vitatható, a törésről van itt szó. Tehát átfogó, független jogi felülvizsgálatra lenne szükség a konkrét ügyben is, és általában is. Ez azzal kezdődhetne, hogy Eston asszony követeli ezt, mint ahogy ezt már szóban megtette. Köszönjük szépen! Az európai konzervatívok és reformisták nevében Tenok úr beszél most két percben. Tisztelt elnök asszony! Az iráni rezsim, a hatóságok kegyetlenül kivégzik a fiatalokat, a nőket, a gyermekkorúakat, a sarja törvény értelmében akár megkövezéssel is, gyakran szexuális bűncselekmények, úgynevezett szexuális bűncselekmények miatt is. Iránban nem csak a felnőttekre, hanem a fiatalkorokra vonatkozóan is létezik még a fő büntetés, a halálbüntetés. Nagyon gyakran alkalmazzák ezt, mondom, szexuális bűncselekményekre is. Ebrahim Amidi, 18 éves állampolgár, akit meg akarnak kövezni, pedig úgy tűnik, hogy vádlója hazudott, és nincs bizonyíték arra, hogy homoszexuális vagy ezzel visszaélt volna. Hamid Mustafi esete is ilyen. Sakina Mahamidi Astiani esete, akit ugye házasságtöréssel és korrupcióval vádolnak, mert ugye levette a kendőjét, amikor nem kellett volna, most tortúrán megy át, gyilkossággal is vádolják, állítólag részt vett férje meggyilkolásában, és az iráni rezsim ezt most felhasználja arra, hogy bizonyítsa, hogy szükség van a halálbüntetésre. Miközben ugye urán dúsítanak, és atomfegyvert építenek, és Izraelt fenyegetik, és mindenféle demokratikus elvet lábbal tipornak, még ez is a, ugye a holland állampolgárságú Bahrami asszonyt is most letartóztatták. Felszólítjuk az Európai Parlament nevében az iráni elnököt arra, hogy ezeket az intézkedéseket ö, ö, szüntesse meg, bár hozzá kell tenni, hogy nem sok reményt fűzök ehhez. Köszönöm szépen, most pedig a GOL nevében Saki én kapszolt egy percre. Madame la Présidente. Une immense vague de... az iráni eseményeket széleskörű elítélés követte, elítéljük mi is határozottan. A Bahrami asszony elleni ítetet, illetve Astéri asszony halálos ítéletét, főként kövezés által. Ez teljesen elfogadhatatlan, mindenkit arra szólítunk fel, hogy a vallást és a jogot ne keverjék össze, a világi megközelítését a jognak tartsák fenn, illetve a bűn sajátos definícióját, vallási alapon történő definiálását ítéljék el. Egyértelműen kell eh, ezeket az ítéleteket eh, elítélni a nemzetközi jog értelmében. Köszönöm szépen. Speroni úr kap most szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek az előttem szólókkal. És egyetértek azzal, hogy ezzel a barbár megkövezési gyakorlattal fel kell hagyni. Azt Astyáni asszony miatt is, de általában minden nő és férfi méltósága nevében is meg kell szüntetni ezt a gyakorlatot. Most hallottam, hogy sok minden amit most megállapítunk az iráni igazságszolgáltatás működéséről, ez mind végül is egy vallási szélsőségre vezethető vissza, fundamentalisták alkotják a törvényt, és főleg ők alkalmazzák. Sajnos a demokráciának semmi nyoma Iránban. Köszönjük. Most a további előre feljegyzett felszólalók következnek. Mázzoni asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy ezt a vitát napirendre vettük, és előre vettük a napirenden. Ezt a kérést én fogalmaztam meg Angelili asszonynal együtt, és nagyon sok képviselő írta alá ezt a kérést, hogy ezeket az életeket megmentsük. Minden nap az utolsó nap lehet Szakine asszony életében. Ezt, a, ezt az ítéletet azonban nem szabad engedni, hogy ezt végrehajtsák. Ez elfogadhatatlan. Sokkal messzebb megy még ez a történet. Ennek a nőnek a sorsa szimbolikus jelentőségű nagyon sok más nő esetében. Ez kell, hogy legyen az Iránhoz fűződő új kapcsolatok eh, kezdete. Az emberi jogok megsértése, főleg a nők jogainak a megsértése nem lehet, nem engedhetjük, hogy ezt büntetlenül folytassa tovább Irán. Meg kell fogalmaznunk eh, egy felszólítást. Az Európai Unió fő képviselőjének teljesen világosan kell eh, véleményt nyilvánítania. Júliusban ezt már megtette, illetve júniusban is kétszer is elfogadott az európai, elfogadott a tanács állásfoglalásokat. Moratóriumot követeltünk a halálbüntetés megszüntetését, az ítéletek végre nem hajtását, a női jogok védelmét folytatni kell az ENSZ-ben, és Iránnak ebben részt kell vennie. Nem fogadhatjuk el, hogy hogy ebben az országban mást értenek emberi jogok alatt. Az emberi jogok az európai külpolitika egyik pillére. Nem engedhetjük meg, hogy az integrációs folyamatot veszélyeztessék ezek az emberi jogi jogsértések. Olaszországban volt egy demonstráció, fiatalok vettek ezen részt, akik lehet, hogy elveszítik a reményüket, mert e-, e-, ezt az életet nem, nem lehet már megmenteni, de talán iránt meg tudjuk menteni, talán ez az első lépés, hogyha embargó, embargót alkalmazunk Iránnal szemben. Köszönöm szépen, Koszta képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezzel a vitával amelyről én azt reméltem, hogy többen vesznek majd részt rajta. Nos, ezzel a vitával szeretne a parlament csatlakozni azokhoz, akik manapság mobilizál, akik manapság aktivizálódnak, és nemzetközi közvélemény elé lépnek Szakinek és Bahrámi asszonyok ügyében, az ő védelmük érdekében. De nem csak róluk van szó, több nőről is van szó, akiket jogtalanul zártak el, vagy ítéltek el. Világossá vált, hogy, hogy az emberi jogokat egyértelműen megsértik. Az nőket megkínozzák, megkövezik, halára ítélik, ez olyan, mintha minket ítélnének el. Reling asszony és Eston asszony nagy autoritással rendelkeznek, és mindent megtesznek ők is annak érdekében, hogy nemzetközi szinten bírják rá azt az iráni ható, arra az iráni hatóságokat, hogy halasszák el ezt az ítéletet, vagy szüntessék meg ezt az ítéletet. Összességében a halálbüntetés eltörlését kell elérni, a demokratikus folyamatokat, folyamatokat kell támogatni. Az S és D frakció olasz képviselői holnap este itt a parlamentben egy rendezvényt hívtak össze, Szakiné asszony támogatására, hogy ezen tragikus esemény ne ö, eseményre ne boruljon sötétség, ezért egy fényfalat fogunk fölállítani, vagy fényláncot fogunk fölállítani, és ezzel szeretnénk szimbolizálni azt, hogy támogatjuk őt. Az emberi ö, jogok, illetve az Európai Uniónak a szava hihetősége áll most itt próbakő alatt. Köszönöm szépen, most pedig eh, Kill Nielsen következik. Kiné, ki évidemment nous réunis. Elnök asszony. Ez az eset nagyon sok embert mobilizált Európában. Zara Bahrami elképesztő esete szintúgy. Eh, illetve hasonló körülmények között lefolyt tárgyalás eredményeképpen bekövetkezett kivégzés, amikor kínzással húznak ki beismerő vallomást a vádlottakból, ezek elképesztő és elfogadhatatlan eljárások, illetve Ibrahim Imidi, akit Tenak úr említett az imént, ráadásul kiskorú, akit ügyvédi védelemben eh, sem részesülhetett az az, az újságíró nő, akit eh, egy olyan ketrecszerű zárkában tartanak fogva, ahol megmozdulni sem tud, és eh, rá is valószínűleg a halálos ítélet vár. Szekiné Mohamadi Astiani esetében végre határozottan felemeljük szavunkat, és azt követeljük, hogy mindazokat bocsássák szabadon, akik a békés demonstrációban részt vettek. Ugyanez igaz, ugyanerre szólítjuk fel az iráni hatóságokat a kiskorúakkal, fogadhatott kiskorúakkal kapcsolatban. Köszönöm, egy percre megadom a szót Rossi képviselőnek. Köszönöm. A közel múltban jó néhány rangos politikai vezető, civil szervezetek vezetői, a katolikus egyház is eh, mobilizálta magát, hogy eh, Szekinek Mohammadi Asztianit, eh, bocsássák szóval, illetve megmentsék, akit állítólagos házasságtörés miatt ítéltek halálra. 99 korvácsütést követően tett beismerő vallomást, ez nyilván nem lehetett őszinte, most pedig kövezés általi halára ítélték. Ilyen brutális elbánás a 21. században elfogadhatatlan. Ezt a fajta kínzást, halálos kínzást, mint a megkövezés, e, elképesztő, hogy a mai napig gyakorolják. Legalább 40 nőt tartanak börtönben, akikre ugyanez a sors várhat. Ezért kell felismerni, fel, felemelnünk a hangukat hangosan, határozottan. Köszönöm szépen, most Tifler képviselő következik másfél percre. Jó, mi kollég. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt bizottsági képviselő, hölgyeim és uraim. Rasidat Ati nevében szólalok föl, aki a néppárt nevében írt önöknek, de most sajnos Párizsban kellett, hogy maradjon. Kétszer is már megnyilvánult ebben a témában. Az Európai Parlament csatlakozik a francia kormányjal együtt ehhez a felhíváshoz. És az ír az iráni hatóságokat arra próbálják rávenni, hogy a megkövezés intézményét végre betiltsák az emberi jogi harcosok nem adják föl a reményt, hallatni kívánják hangjukat a jövőben is, és minden egyes kivégzés és ítélet kapcsán megszólalnak. Itt ugyanis általános emberi értékekről van szó, és nem arról, hogy bele akarnánk avatkozni az iráni belügyekbe. És az említett személyek nincsenek sem sajnos egyedül. Rashida Dati mindenféle nőkkel szembeni erőszak ellen felkíván lépni, és most az említett hölgyek ugyan kirakat személyekké váltak, ez a holland állampolgárságú hölgy is, akit ugye vallomás megtételére kényszerítettek kínzással. E, két elítélt nő képtelen a rendes védekezésre, hiszen nem adják meg nekik ehhez a lehetőséget. Rashid Adati elítéli ezt az eljárást. Az elnök félbeszakítja a felszólót. Gomes asszony kap másfél percet. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Csak néhány eset kerül elénk a sokból. A brutális, barbár megkövezés mindennapos gyakorlat Iránban. És akik az emberi jogokat megpróbálják megvédeni, azokat mindenféle koholt ürügyel letartóztatják. Ez az iráni perzsa civilizáció megszégyenítése. Lula Brazil elnök nemrégiben felszólította az iráni hatóságokat, hogy próbálják megteremteni az emberi, humánus joggyakorlat kereteit. Holnap úgy gondolom, hogy parlamentünk el fogja fogadni ezt az állásfoglalási indítványt, amelyben ragaszkodunk ahhoz, hogy az emberi alapvető jogokat, szólásszabadságot meg kell teremteni mindenhol. Iránban, az Európai Unióban. Itt nem arról van szó, hogy megfosztják ezeket az, a vádol, megvádolt személyeket attól, hogy védekezzenek, ezáltal is megfosztják őket emberi jogaiktól. Iránban a jelenlegi gyakorlat nem csak Európát, hanem az egész világot felháborítja. Köszönjük szépen, Kárválhó kolléga következik egy percben. Estián. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szimbolikus esetről van szó, az igazságtalanság és a nem tisztességes eljárás, igazságszolgáltatási eljárás szimbólumáról van itt szó Iránban. Szeretném elmondani azt, hogy támogatom e, azokat, akik Szakine asszony védelmében szóltak fel. Az emberi jogok, a női jogok, az e, esélyegyenlőség, a szabad társadalom életében való részvétel, ezek mind egyetemes értékek. A diszkrimináció ellen harcolnunk kell és az iráni nők ügyét kell támogatnunk, és az iráni demokrácia ügyét. Az iráni nők és férfiak bátorságáról ne feledkezzünk meg, akik szintén a demokráciáért küzdenek, és a békéért, a szabadságért és a jogok érvényesüléséért Iránban. Köszönöm, elnök! Köszönöm szépen, most következnek a spontán hozzászólások. Nagyon sokan jelentkeztek, sokkal többen jelentkeztek, mint ahányan mint a hány embernek szót tudunk adni szeretnénk betartani a hozzászólási időket is. Az első hozzászóló, Kolászka Bominszka asszony, öt embernek fogok szót adni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos ez az ügy, az iráni ügy, és nagyon fontos, hogy az emberek életét megmentsük. Világos üzenetet küldünk az iráni ellenzéknek, bátorítjuk őket, harcra bátorítjuk őket, és nagyon fontosnak tartom ezt a vitát itt a parlamentben, és a fellépésünket hatékonyabbá kell tenni vitát tartunk, és állásfoglalást fogadunk el, ezek az eszközeink. Eston asszony még más eszközökkel is rendez, rendelkezik, de nem kaptunk választ a lépéseinkre. Hogyha azt akarjuk, hogy az EU úgy tekintsenek ránk, mint egy olyan unióra, amely az emberi jogokat, az értékeket egyetemes szinten védi meg, hogyha hatékonyak akarunk lenni szavainkban és tetteinkben, akkor külön vitát kell tartanunk erről a témáról. Egyéb fellépési lehetőségekről kell gondolkodnunk, amelyeket ilyen körülmények között lehet folytatni. Köszönöm szépen, Tarabella úr, egy perc. Propose de jeter la pierre à l'Iran. Comment peut-on accepter ce genre de traitement barbare? Köszönöm a szót. Én azt javaslom, hogy Iránt kövezzük meg nyilvánosan. Elfogadhatatlan ez a fajta el járás, Amikor valakit megköveznek, akkor a földbe temetik, a nőket általában majd nyakig nyilván értető módon. Az is megvan szabva, hogy mekkorák ezek a kövek, nem túl nagyok, nem túl kicsik, nem kavicsok és nem sziklák, tehát kövek. A Genfi Iszlám Központ biztosított bennünket arról, hogy nem lehet testi bántalmazni az elítéltet. Ez cinikus ez a dolog, ez a nyilatkozat. Európában könnyűet mondani, miközben Szekinek Mohamed Jascsielni nagyon szomorú sors várja, esetleg menekült jogot kellene nekik adni Európában, ezt tegyék hozzá a nyilatkozat. Köszönöm szépen! Miből Balanica asszony kap most szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Az iráni kormány elítélését nagyon sok szor megejtettük már, és most a Ramadán végével úgy néz ki, hogy végrehajtják az ítéletet. Követeljük tehát, hogy avatkozzon be a kormány, és ne engedje végrehajtani. Azt alapvető kötelességünk, hogy megszólaljunk. Aston, Eston asszonyt kérjük az Emberi Jogi Bizottság nevében is, hogy hallassa a hangját, hogy ezeket az emberi jogsértéseket élesen ítélje el, és minden lehetséges fórumon igyekezzék nyomást gyakorolni az iráni kormányra. Köszönjük. Morvai asszony kapszul. Köszönöm szépen. Több mint tíz éve

magyarországon az egy ellenzék egyik vezetője másfél az elnök félbeszakítja a felszólalót. Lejárt Morvai asszony felszólalás ideje. Erhält das Wort in der Debatte Frau Matera, bitte schön, für eine Minute. Matera képviselő kap szót, egy percre tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szekiné asszonyt elítélni, az azt jelenti, hogy az életet ítéljük el, az élethez való jogot ítéljük el. Az Európai Unió alapjogi kartája minden alkotmányos, minden, az összes tagállam alkotmánya ki fejezésre juttatja az élethez való jogot, a méltányos élethez, méltó élethez való jogot. A mi harcunk nem egy személyért folyik, hanem, hanem mindenkiért, akiket halára ítélnek, bármilyen okból is halára ítélnek. Teljesen mindegy, hogy vallás, hagyomány, egy törvény vagy mi nevében ítélik halára az embereket, de semmilyen hatóság, semmilyen instancia, senki nem dönthet egy ember életéről. Bátraknak kell lennünk, határozottaknak kell lennünk olyan országokkal szemben, amelyek a halálbüntetést még alkalmazzák. Ugyanez a helyzet az emberi jogokkal kapcsolatban. Határozottnak kell lennünk. A kereskedelem politikai, illetve gazdaságpolitikai kapcsolatok során is ezt a klauzulát érvényesíteni kell, és az emberi jogok érvényesítését követelni kell. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak. Tessék, öné a szó. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy napirendjére tűzte ezt a fontos témát. Egyértelmű támogatásukról biztosítottak bennünket az állampolgári jogok védelmének területén. Biztosíthatom önöket, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az iráni hatóságok leüljenek a tárgyalóasztalhoz, ahol tisztázhatjuk az egész helyzetet, a megfelelő diplomáciai csatornákon keresztül, és Catherine Ashton nevében. Arról is biztosíthatom önöket, hogy nem csak nyilatkozat háborút e, kezdünk, hanem valós intézkedéseket is teszünk. Végül az soros elnökség a képviseletünk és irány e, részvételével augusztus 29-én kezdtünk konkrét tárgyalásokat, és mi pedig folytatjuk ezt a munkát, munkát az eredmények érdekében. Köszönöm szépen, ezzel lezárom ezt a vita pontot, és szerdán 12 órakor fogunk szavazni. A következő napi rendi pont az egyperces felszólalások az eljárási szabályzat 150. cikke értelmében. A mai este hozzászólóit tájékoztattuk arról, hogy hozzászólási időt kaptak, hiszen nagyon sokan jelentkeztek. Először is